kóros gyermekekkel, és minden lehetőségét felhasználja ahhoz, hogy a sokféleség unióját eh, az ő támogatásukkal is gazdagítsa. Florian. Köszönjük, utas úr. Most pedig eh, elkezdjük a szavazást. A napirend szerint az egyszerűsített eh, eljárás alapján szavazunk Szerenocs úr jelentéséről, amely a társadalombiztosítási rendszerek koordinálásáról szól. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Psifisate Oli? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt eh, nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálunk is eh, Kabrnok úrnak. Most pedig Brock úr jelentése következik. Az Európai Unió csatlakozása a Dél-Kelet-Ázsiai Barátság és Együttműködési Szerződéshez. Megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Τέλος της ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk, és gratulálunk Brock úrnak. A napirend szerint a következő szavazás Rangel úr jelentéséről lesz. Jegyzőkönyv tervezett az írnép Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos aggájairól. Megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mm, lezárom a szavazást. Ezt eh, elfogadtuk, és gratulálunk a raportőrnek. Következő jelentés megint csak egy rangeljelentés. Jegyzőkönyv tervezet az írnép Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos aggájairól konzultáció. Eh, ezt a szavazást is, eh, ezt a jelentést is szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, és megint csak gratulálok Rangel úrnak. A napirend szerint a következő szavazás Teixera úr jelentése, a kohéziós politika szerepe az EU legkülsőbb régióiban az Európa 2020 stratégiával összefüggésben. Megint csak név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Τέλος ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. És gratulálok a raportőrnek. A napirend szerint következő szavazás Howitt jelentéséről lesz az emberi, emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Most pedig megvizsgáljuk a jelentés tervezetet. A kettes módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a nyolcas bekezdés. Két részben szavazunk. Az első részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Második rész következik mellette. Ellene? Ezt én inkább géppel ellenőrizném, tehát a nyolcas bekezdés második részéről géppel ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom. Csufóriás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tizenkettes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 14-es módosító mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as módosító mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 41-es bekezdés következik két részben, az első részről mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk, második rész következik mellette. Ellene tartózkodók. Nos, ezt is szerintem ellenőrizni kellene. Tehát eh, népszerinti szavazás következik, ellenőrző szavazás, a, második, a 41-es bekezdés második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk két szavazat különbséggel. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 21-es módosító mellette ellene, tartózkodók, elutasítva, 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 60-as bekezdés következik, két részben szavazunk, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük géppel. Négyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Ellene, most az ellene. Tartózkodók, Elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 93-as bekezdésről részenkénti szavazást tartunk, és név szerint tartjuk ezt. Az első részről kell szavazni, e, név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. A második részről. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 99-esről is részenként szavazunk. Első rész ki van mellette. Mellett, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 101-es bekezdésről részenként szavazunk géppel. Első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. a százas bekezdés után megadom a szót Szilvesztri úrnak, mert neki egy szóbeli módosítója van. Köszönöm szépen. A 101-es bekezdéshez hozzá szeretnék szúrni egy új bekezdést. A nők anyasághoz való joga kapcsán ez ugyanis a gazdasági kompromisszumkötések gyakran nehezítik. Az anyaság védelme érdekében kérem az önök támogatását. Sokan anyagi okokból szakítják meg terhességüket, ez ellen föl kell lépni. Kérem a kollégákat, hogy támogassák felállásukkal javaslatomat. Ne είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των 40 βουλευτών, οπότε Nos, eh, hát több mint 40 ember felállt. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk ezt a szóbeli módosítót. Tessék, kérem, kérem. Azt akartam csak javasolni, miközben tiszteletben tartom az ellenzők véleményét is, hogy itt az embriókról van szó, elnök félbe szakítja. E, nem fogunk erről vitát nyitni, elutasítottuk a szóbeli szavazást, és megyünk tovább. E, bocsánat, elutasítottuk a szóbeli módosítót, és megyünk tovább 18-as e, cím mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Azt akarják, hogy ellenőrizzük? Jó, akkor géppel ellenőrizzük a hatos módosítót. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 18-as alcímről két részben szavazunk. Az első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt szerintem ellenőrizzük. Tehát a második részéről szavazunk a 18-as címnek. Tessék, valaki akar szólni. Rizasszony, kért, szót kért, ugye? Presidente, mi scusi, non posso continuare a votare. Elnézést, elnök asszony. Nem tudom leadni a szavazatomat, mert nem működik a masinám, kérem küldjenek technikust κάποιον. Θα στείλουμε Nyilván eh, azonnal ott lesz egy technikus. A második részéről szavazunk, tehát ennek a 18-as pontnak, eh, mégpedig géppel ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Περνάμε στην παράγραφο 102. Κατά τμήματα. 102-es részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 103-as bekezdés, megint csak részenként szavazunk, első rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es bekezdés részenként első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. We voted for both parts. Παράγραφος 104, ah, eh, Nos, a második része jön a 104-es bekezdésnek mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A 105-ös bekezdésről külön szavazást kértek. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 106-os bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, 106-os bekezdés második része mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, tehát második részétről megnyitom a szavazást a 106-os bekezdésnek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, megint csak arra kérném önöket, hogy emeljék fel a kezüket, mert különben nem látom, és kénytelenek leszünk ellenőrizni. Tehát ki van, ki ellenzi a nyolcast? Eh, tartózkodók, és ezt akkor elfogadtuk. ellenőrző szavazást kérnek. Igen, de ennél egyszerűbb lenne, ha felemelnék a kezüket. Szavazunk tehát a 8-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 112-es következik. Tavares úr szeretne egy szóbeli módosítót benyújtani. Tavares úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy kiegészítés lenne a 112-eshez. Felolvasnám angolul. Üdvözli ezt a tényt, hogy az EU nagyon támogatta a kapacitásépítési tevékenységet az őshonos népek eh, tekintetében az ENSZ-nél. Aláhúzza, hangsúlyozza, hogy az ő képviseletük az ENSZ-ben alapvető fontosságú, és az ehhez szükséges logisztika, dokumentáció, információ áramlás kialakítását támogatja. Köszönöm. Van-e, aki ellenzi Tavares úrnak ezt a szóbeli módosítóját? Nincs ilyen személy, akkor szavazunk erről a szóbeli módosítóról, ki van mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Kilences módosító következik, ki van mellette? Mellette, ellene. Tartózkodók. Nem nagyon látom, hogy hogyan szavaznak, akkor el, ellenőrző szavazást tartunk a 9-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Yes. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Tízes módosító, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók. Elutasítottuk. A 135-ös bekezdés következik részenként, első rész ki van mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk, második rész mellette. Ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Nincs német tolmácsolás, mondta valaki. Rendbe jött azóta a helyzet? Rendeződött? Oké. Okay. Tehát 11-es bekezdésről szavazunk, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, és gratulálok a raportőrnek. Kedves kollégák, most akkor felfüggesztjük a szavazást, és eh, jön az ünnepélyes ülés, ezt követően folytatjuk a szavazást.